generációkon átnyúló együttműködést. Azt gondolom, hogy ritkán van ilyenben élményünk. Köszönöm mindenkinek a részvételt a vitán. Köszönöm, mondja az elnök, Lídia. Gratulálunk a munkáthoz. Ezzel lezárjuk ezt a vitapontot. A szavazásra 12 órakor kerül sor az általános szavazások keretében. A következő napi rendi pontra térünk át, ez pedig szóbeli választ igénylő kérdés a bizottsághoz, postai szolgáltatások a téma, közlekedési és idegenforgalmi bizottság fogalmazta meg ezt a szóbeli választ igénylő kérdést. Brian Simpsonnak adom meg a szót 5 percben a kérdés szerzőjének. Köszönöm, elnök úr! A közlekedési és idegenforgalmi szakbizottság nevében szólok, ennek én vagyok az elnöke. Elnök úr, mindazok, akik követték a postai szolgáltatások liberalizációját, kiderült számunkra, hogy milyen hosszú úton mentünk keresztül. Az 1980-as évek vége óta ez a parlament nagyon szerette volna biztosítani azt, hogy a liberalizációs folyamatok ne legyenek negatív hatással a munkakörülményekre, illetve az általános egyetemes szolgáltatások ne csorbuljanak. A modern technológia megváltoztatta mindezt, ahogy az emberek kommunikálnak egymással, de a polgárok Szeretnék látni azt napi szinten, hogy a postások, postás nők naponta levelet, hozzák ki a leveleket nekik. Ezt gondolom, az, abból kell kiindulnunk, hogy a postai szolgáltatások nem pusztán a gazdasági alapfeltételekről szólnak, hanem ezek szociális szolgáltatások is, amelyeket feltétlenül támogatni kell. És ebből az alapvető kiinduló pontból kell kiindulnunk, és ezen év 30, december 31-ig fog lezárulni a postai szolgáltatások liberalizációja. A Transzakbizottság szeretné figyelmeztetni a bizottságot arra, hogy nagyon fontos, hogy azokat a biztosítékokat, amelyeket a parlament az irányelbe bevett a szociális védelem érdekében, a szolgáltatások, egyetemes szolgáltatások megtartása és finanszírozása érdekében, hogy ezeket eh, tartsa tiszteletben. És a tagországoknak kötelessége megvédeni ezeket az említett területeket, és ezt úgy kell megtenniük, hogy jobban szerepeljenek, mint annak idején a vasúti liberalizációban, ahol pusztán figyelmen kívül hagyták a jogszabályokat. Felmerül bennünk az a gyanú, hogy a bizottság nem fogja ezeket a nagyon fontos aspektusokat érvényesíteni a korábbi irányelvből, hanem inkább a gazdasági liberalizációt fogja az említett irányelvnek erősíteni. Másik gyanunk pedig, hogy a tagországok szintén kibújnak a felelősségvállalásról, és nem fognak semmit tenni a postai ágazatban dolgozók és a postai szolgáltatások megfelelő finanszírozása érdekében. Éppen ezért négy egyértelmű kérdés fogalmazódik meg bennünk, és négy világos, félre nem érthető választ várunk erre a bizottságtól. Ezeket meg is fogalmaztam a szóbeli kérdésemben. Nem szeretnénk technokrata válaszokat kapni mindenre, illetve a különböző szerződésekből idézeteket hallani. A TRAN szakbizottság nagyon tisztában van a szerződésekkel. Garanciákat várunk, mind a tekintetében, amiben 2008-ban megállapodtunk, és nagyon fontosnak tartjuk, hogy ezek megvalósuljanak, beleértve a biztosítékokat a postai ágazatban dolgozók számára garanciákat várunk az egyetemes szolgáltatások biztosítása érdekében, és tanulmányokat szeretnénk látni arról, hogy milyen költségekkel járnak az egyetemes szolgáltatások, illetve várunk egy határidőt a bizottságtól arra, hogy meddig kell ezeket biztosítani a bizottságot, arra kérjük, hogy egy teljes körű hatástanulmányt készítessen, a postai eh, piac liberalizációjáról, illetve azon hatásokról, amelyek érinteni fogják az összes ágazatot, eh, és nem pusztán a gazdasági ágazatot. Végezetül pedig elnök úr felmerül, mert az a kérdés, hogy miért teszi fel a parlament ezt a szóbeli választ igénylő kérdést. Éppen most sajnos, sajnálatos módon az a gyanúán mindennek a hátterében, sőt bizalmatlanság, amely felmerül bennünk az ágazat teljes liberalizációja kapcsán, a tagországok valószínűleg ignorálni fogják azokat a kitételeket, amelyek a szociális szempontokat érintik, és nem engedhetjük meg, hogy ez valóban így legyen. Mi parlamentként nem vagyunk hajlandónak ugyanazt a vitát lefolytatni a postai szolgáltatások kapcsán, amely a vasúti ágazat liberalizációja körül folyt. Tehát a tagországoknak a 2008 per 6-os irányelv összes kitételének eleget kell tennünk, és a bizottságnak igenis oda kell figyelnie arra, hogy a tagországok mindezeknek eleget tesznek-e, amennyiben ezt nem teszik meg, úgy igenis elmulasztják kötelezettségeiket. Köszönjük, Simpson úr. Köszönjük, Brian. Pontosan 5 percig tartott az 5 perces hozzászólása, 100%-os sikernek könyvelhet könyvelheted ezt el. Most bármilyen biztos úrnak adom meg a szót, hogy a bizottság nevében reagáljon. Tisztelt elnök úr, becsült képviselők, Simpson elnök úr, hölgyeim és uraim! 7-8 hónapja vagyok az Európai Bizottság, ennek az Európai Bizottságnak a tagja. Január 13-án, amikor meghallgatásomon itt a e házban beszéltem, és e, elmondtam, hogy mennyire fontosnak tartom az egyetemes szolgáltatások e, megőrzését, fenntartását, az egységes belső piac is fontos, ennek működtetése is fontos cégkitűzés. Éppen ezért fogunk októberben egy egységes belső piaci új tervezetet benyújtani. Fontos tehát, hogy az egyetemes szolgáltatás semmiképpen se szenvedjen csorbát, miközben egyéb céljainkat is elérjük. Köszönöm ezt a kérdést, tehát Simpson úr. Postai szolgáltatásokról van szó, nem új kérdés ez, nem pár hónapja beszélünk ezekről, hosszú évek óta foglalkozunk ezzel. 16 tagállamban a postai szolgáltatások 95%-ára kiterjedően fogjuk ezt már első évvel életbe léptetni ezt a piaci liberalizációt. Hosszú éveken keresztül kere, készítettük ezt elő, 92-ben egy zöld könyvvel indult, nem kevesebb, mint három irányelv készült a e témában, amelyeket természetesen megfelelő demokratikus kísérőintézkedésekkel látunk el. Simpson úr is nyilván jól tudja, hogy 2008-ban sikerült ezt az irányelvet elfogadni az Európai Parlament jóváhagyásával és a miniszterek tanácsában 27-ből 25 tagállam beleegyezésével. Tehát az eljárás azt hiszem, hogy átlátható volt, nyílt volt, nem zárt ajtók mögött született a megállapodás, nem a semmiből, levegőből, légből kapott ötlet volt ez, hosszú évek után született ez meg. 5 millió munkahelyről van szó, több 10 milliárd eurónyi forgalmat generáló ágazatról, amely amelyet remélhetőleg majd megújíthatunk ezáltal, hogy a 21 század elvárásainak megfeleljenek az európai postai szolgáltatók. A megfelelő intézkedésekkel egy innovatív, eh, a változásokhoz alkalmazkodó munkahelyeket teremtő megőrző és a fogyasztók igényeit kielégítő postai szolgáltatók jönnek majd létre. Szerencsénk van itt Európában, szerencsések vagyunk, mert ennek a postai ágazatnak a fejlődését megalapozhatjuk egy koherens, progresszív reformmal. Az új technológiák is kihatással vannak arra, ahogy az emberek kommunikálnak, és persze a papír levél helyét az elektronikus posta, az e-mail egyre inkább átveszi, erre is reagálni kell, nem is beszélve a gazdasági pénzügyi válságról, amelyet mind-mind figyelembe kell venni. Simpson úr helyesen említette, hihetünk -e abban, hogy ez a folyamat elodázható, ez valóban kívánatos lenne? Véleményünk szerint nem. Három ok miatt. Először is, mert a 92 zöldkönyv céljait eh, elkívánjuk kívánjuk érni. A válságból hatékony postai szolgáltatásokkal lábalhatunk ki. Azt szeretnénk, hogyha a legmagasabb minőségű, legjobb minőségű, legmegbízható postai szolgáltatásokat itt Európában nyújtanák másodszorban. Fontos, hogy olyan biztos alapokon nyugvó jogszabályi keretet hozzunk létre, amely mindenki számára kiszámítható, elfogadható, a piacnyitást kontrolláltan, ellenőrzötten végezzük. A nemzeti szabályozóknak is fontos szerepe lesz ebben a folyamatban méghozzá az, hogy az egyetemes szolgáltatás kötelességének mindenki eleget tegyen. Ezt különösen fontosnak tartom. A harmadik pedig a finanszírozás, amit garantálni kell természetesen ehhez. A reform elhalasztása senkinek sem szolgálná az érdekét, pénzügyileg sem lenne ez kívánatos, az új piaci szereplőket is hátrányosan befolyásolná. Azt hiszem, hogy ez az egész ágazatra károsan hatna. Értem és hallom az ön aggodalmait, a munkahelyeket, amelyeket félt. Tudom, hogy az Európai Unióban nagyon sokan dolgoznak ebben az ágazatban. A harmadik irányelv viszonylag nagy mozgásteret ad a tagállamoknak arra, hogy a szociális kívánalmokhoz igazítsák a piacnyitást. Itt tehát utalok arra, hogy a szociális kérdéseket, a szociális kívánalmakat is figyelembe kell venni a postai szolgáltatások piacának nyitása, megnyitása során. Ezek olyan kritériumok, olyan elvárások, amelyeket az irányelv tartalmaz, most már csak annyi van hátra, hogy mindenki tiszteletben tartsa ezeket. 2013-ra minden tagállam eh, életbe lépteti a reformot, ekkor fogunk egy hatástalomát vagy egy elemzést kiadni arról, hogy hogyan sikerült levezényelni a reformot. Barózó úr és jó magam eh, is osztjuk az ön aggodalmait. Tudom, hogy nincsenek kötelezettségeink, de mégis 2011-ben szeretnénk egy eh, felhasználói eh, párbeszéd csoportot, éppen azért, hogy a, a fogyasztók, a szakszervezetek és természetesen a, maguk a vállalatok nem is beszélve a parlamentről, mind le tudjanak ülni egy asztalhoz, és együtt nyíltan tárgyaljunk arról, hogy mi is történik, helyben mi is történik eh, a tagállamokban. Az értékelő elemző csoport bevonásával eh, egy rendszeres párbeszédet kívánunk eh, teremteni, amelyben arról beszéltünk, hogy a reform, a postai piac reformja a gyakorlatban hogyan valósul meg. Simpson úr, ennyit szerettem volna mondani, ezért kérem önt és eh, képviselő kollégáit, képviselőtársait arra, hogy járuljanak hozzá a felhasználói párbeszéd csoport hatékony működéséhez. Köszönjük szépen. Most a frakciók képviselői fognak felszólalni. Először a néppárt nevében Ferber úrnak adom meg a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! A második, harmadik postai irányelv társszerzőjeként örülök annak, hogy végre ez a téma napirendre került, mert egyfelől fontos felmutatni, hogy a 92-es zöld könyv óta mi történt, és mennyiben változtak javultak vagy rosszabbodtak a postai dolgozók körülményei. Emlékszem még arra, hogy korábban az volt a cél, hogy az átutalás hamarabb célbe érje, mint ahogy hazament az átutaló. Nos, ez a része már megvalósult a dolgoknak, az átutalások gyorsan működnek, de a postai dolgozók körülményei nem javultak. Az univerzális szolgáltatások tekintetében valamelyes persze javult a helyzet, de nehéz fenntartani ezt a magas színvonalat, és erre utal bizottsági elnökünk is és biztos úr is. A harmadik irányelv végrehajtása során 2011. januári kéne a tagállamoknak ezt ugye átültetni a nemzeti jogalkotásba, vagyis a teljes liberalizálás tükrében nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy mi történik közben a postai dolgozókkal. Össze kell tehát a liberalizációt kötni, amit az irányelv is lefektet, a munkakörülmények minőségének megtartási igényével. A dolgozók védelmét magas szinten kell megvalósítani, nem csak a liberalizációt kell a tagállamoknak megvalósítani. Erre oda fogunk figyelni, és nem csak ez a mai szóbeli kérdések órája szolgál arra, hogy kontrolláljuk a helyzetet, hanem a bizottság által majd benyújtandó javaslatot nagyon alaposan fogjuk elolvasni olyan szempontból, hogy benne vannak ezek a mi általunk fontosnak tartott szempontok. Köszönjük szépen! A szocialisták nevében két percben El Kadraújú kap most szót. Tisztelt biztos úr, köszönöm a választ. Az a tény, hogy most párbeszédet folytatunk, és ö, gondolkodunk a témáról, jó, de ennél sokkal többre van, van szükség. Kollégáim is azt mondják kritikusan, hogy dinamikusabbnak kéne lennünk, és fontos elemeit ennek a keretnek még nem dolgoztuk ki. Nincsenek meg a megfelelő garanciák a munkakörülményekre, a szociális feltételekre és az általános szolgáltatások finanszírozására vonatkozóan. Ezt meg kell változtatni, az irányelv tervezetben egyébként ez benne van. És most a tagállamoknál lesz a labda, meg kéne teremteni az egyenlő feltételeket valamennyi tagállamban, úgyhogy a monopól tőke ne tudja kiátszani egymás ellen a olcsó munkaerő révén a tagállamokat. Ugye az a törekvés van mindenhol, hogy a postásokat helyettesíteni akarják mindenféle egyéb szolgáltatásokkal. Az általános érdekű szolgáltatások finanszírozása azonban állami kötelesség, és ezt nem lehet kivetni a nyakukból a fogyasztók egyre többet fizetnek a postai szolgáltatásokért, illetve a rendelkezésre állásért. A tagállamok mind takarékoskodni szeretnének. Nem tudom, hogy egyetértenek-e velem abban, hogy ha azt mondom, hogy a területi kohézió tekintetében az irányelv hiányos, elérhetetlenek a célok. 2013 a határidő, illetve 2011, és ahhoz, hogy az irányelv hatásait időben felmérjük, mielőtt bevezetésre kerül, ahhoz intenzív munkába kéne most fogni, valamennyi szociális hatás feltárása érdekében. A fő cél az, hogy valamennyi munkavállalónak minden tagállamban hasonló feltételei legyenek munkakörülményei. Köszönöm szépen! kollega úr. Most a liberális frakció nevében Meissner asszonynak adom meg a szót. Elnök úr, azt szeretnénk, hogyha az emberek jól élnének együtt Európában, és hozzáférhetnének a számukra fontos szolgáltatásokhoz. Európában változás van az adminisztrációt illetően, és azt szeretnénk, hogy minden polgára félreeső területeken is hozzáférhetne azokhoz a szolgáltatásokhoz, amelyekre szükségük van, és ide tartoznak a postai szolgáltatások is, amelyek egyetemes jellegű szolgáltatások. Egyrészt felmerül a kérdés, hogy a vidéki félreeső területeken hogyan lehet kevesebb pénzből megvalósítani ezeket a szolgáltatásokat megfizethető áron, olyan személyzettel, akik ki tudják szállítani a postát, és megfelelő fizetésben is részesülhetnek. Ez nem könnyű a tagországok számára. Mi erről azonban döntöttünk, biztos úr, ön ö, tudja azt, hogy a tagországok nagy része bele is egyezett abba, hogy ezt szeretné. Ezen kívül vannak azonban még a panaszok a felhasználók részéről is. Hogyha valami félre csúszik, akkor a polgároknak igenis lehetőséget kell adniuk a panasztételre. Ez nem könnyű, különösen nem olyan területeken, ahol nem megfelelő az infrastruktúra. Biztos úr, ön új ebben a hivatalában, és én elhiszem, hogy mindent meg fog tenni az ügy érdekében, de önnek is meg kell értenie bennünket, hogy um, gyanakúak vagyunk. Brian Simpson elmondta már, hogy a Transzakbizottságban is kiderült ez a bizalmatlanság a vasúti csomag kapcsán, a liberalizációnál nem úgy valósultak meg a dolgok, ahogy ezt vártuk. Én a német politikában is dolgoztam. Nagyon gyakran hoznak olyan döntéseket, amelyekben mindenki ugyan beleegyezik, de a megvalósításnál nem hajlandó követni az elfogadottakat. Mi ezt várjuk öntől, mutassa meg, kérem, hogy mi önben bízhatunk, és nagyon örülök annak, hogyha a bizalmunk megalapozott lesz. Köszönöm szépen, Meissner asszony, most pedig a zöldek képviseletében Isabel Duran képviselőasszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Mi szeretnénk átlátható politikát, amely a postai szolgáltatások megnyitásához vezetett. Demokratikusan és átlátható módon kell fellépni az irányelv hatásainak konkrét felmérésekor. Úgy gondolom, hogy vannak különbségek a tagországok között, de nem gondolom azt, hogy itt beszélhetünk arról, hogy az európai polgárok jobban hozzáférnek ezekhez a szolgáltatásokhoz. Ön egy ö, értelmes, kiegészítő jellegű ö, hozzáállásról beszélt, Elképzelhető az, hogy privát szolgáltatók jelennek meg, de nem tudom, hogy ez a gyakorlatban megvalósult-e. Ön említette azt, hogy a folyamatot figyelemmel szeretnék követni, milyen szabályozási mechanizmusok lé- lé- léteznek. Azt gondolom, hogy a rendszer sok hiányosságot mutat fel, és ami a foglalkoztatási szektort illeti, kadrai kollégához csatlakozom, azt gondolom, hogy az új munkahelyek azok a munkahelyek, amelyből kevés van. Nagyon fontos, hogy létrejön egy kerekasztal, azért, hogy az összes érintett között eh, párbeszéd jöhessen létre. De hogyha a polgárokhoz közelebb akarjuk vinni a belső piacot, akkor azt gondolom, hogy a postai ágazat igenis lehetőség lehetne arra, hogy ezt megmutassuk. Nagyon fontos a következmények eh, vizsgálata. Nem a célokról van már szó, hanem a hatások vizsgálatáról. az európai polgárok érdekét kell szolgálni. Köszönöm. Köszönjük Izabel. A GUE frakció nevében két percben Dajon kollega kap szót. Köszönöm, elnök úr, a lehetőséget. Bernyé biztos úr, az imént mondta, hogy szeretné, hogyha a belső piac egy szociális érzékenységet, arcot is kapna. Mario Monti is beszélt erről de mégis látjuk, hogy mi történik a gyakorlatban. A postai szó, munkások, dolgozók az épület előtt demonstrálnak. Az egyiktől hallottam, hogy 55 éves most, 20 éve dolgozik a postán, és mégis a TNT posta jövőre az első között fogja elbocsájtani valószínűleg. Nincs egyedül ezzel a problémájával, Hollandiában mindenkit ki fognak rúgni, minden postai dolgozót, ezért mert a TNT meg eh, eh, komoly versenytársai akadnak, a lány vállalata pedig rugalmas eh, részmunkaidős alkalmazottakkal csökkentheti jelentősen a munkabérköltségeket. 15 ezeren veszíthetik el az állásokat, köztük sokan olyanok, akik évtizedek óta dolgoznak postán. A postai piac liberalizációjának hatásáról senki nem gondolkozott, de érdemi hm. hatástanulmány nem készült? Vagy készült, csak figyelmen kívül hagyták a, az előrejelzéseket, a tanulmányokat, az interneten is rendelkezésre álló és elolvasható tanulmányt. A postai ágazatban dolgozók megélhetése forog itt kockán, mindenkit érinteni fog ez, a liberalizáció. Tulajdonképpen a, posta, a posták bezárását jelentheti majd, a szabályozói csoport új ötletéről nem is konzultált velünk. Ez azt jelenti majd, hogy mondjuk a szigeteken vagy távoli területeken élők számára megfizethetetlené válhatnak a postai szolgáltatások. Biztos úr, kérem, biztosítson bennünket arról, hogy a jövőben érdemi hatástalományokat készítenek, és azokban foglaltakat figyelembe is veszik. Nem lehetne eh, egy moratóriumot bevezetni az irányelv végrehajtására, amíg egy ilyen tanulmányt nem végeznek el. Köszönjük, de Jong úr, mondja az elnök, másfél percben Bafton úr kap szót az EFD frakció nevében. Köszönöm, elnök úr amikor az Unió eh, a piacnyitást eh, bevezette, akkor egy eh, fontos, alapvető fontosságú szolgáltatást tesz tönkre. A királyi posta, a brit királyi posta nagyon sok egyéb szolgáltatást, kapcsolódó szolgáltatást is végez. 25 ezer, 12 ezer csökkent a posták száma az elmúlt 30 évben, annak ellenére, hogy egyre többen élnek a brit szigeteken. Állami támogatás nélkül a posták többsége nem tud nyitva tartani. Több ezret bezártak, ezzel el lehetetlenítve a vidéki közösségeket. Az egyetemi, egyetemes szolgáltatás, amit most előírnak, pontosan az, ami 30 éve mondjuk működött Nagy-Britanniában, az Egyesült Királyságban. Megfizethető volt mindenki számára, hozzáférhető. Most ez megszakadt, ez a tradíció, ez hatékony közszolgáltatás volt, amelynek tönkretétele gyalázat. Esetleg a brit e, egészségügyi rendszert is privatizálni kívánják a közeljövőben? Ellenezni fogjuk, előre megmondhatom. Köszönjük, Bafton úr, mondja az elnök. Most pedig rátérünk az egyéni hozzászólókra. Zsorsbach másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm biztos úr. Simpson úrnak gratulálok, mert jó kérdéseket tett föl, a helyes kérdéseket. A liberalizáció kapcsán meg kell nézni, hogy a jobb szolgáltatások, minőségi szolgáltatások mellett eh, megvalósulnak-e a szociális célok is. Eh, a klasszikus cégek korábban is tudtak olcsón jó szolgáltatásokat nyújtatni. A modern posták eh, átalakítás után azonban még tovább javíthatják hatékonyságukat. De a munkajog feltételeinek mindenképpen meg kell felelni, és a bér minimum feltételeknek is, és ezeket szigorúan ellenőrizni kell, hogy minden versenyző postaszolgáltató azonos alapokon működ, működjön. Ugye az általános érdekű szolgáltatások, például a levélküldés, a csomagküldés ide tartoznak, itt emlékeztetnék a bizottság tanulmányára. Független szabályozó szövets szervezetre lenne szükség, amely a postai szolgáltatást végző munkavállalók körülményeit harmonizálná, és megfelelő számú személyzet garantálását írná elő a szolgáltatások kapcsán. Ugye ma már mindent lehet interneten venni, biztosítást és számos postai szolgáltatást el lehet érni az interneten. A bizottságtól azt várjuk, hogy olyan hatástanulmányt végezzen el, amelyben valamennyi szociális szempont szerepel, Gratulálok egyébként a bizottságnak ahhoz, hogy elkezdtem most már a szakszervezetekkel és egyéb szereplőkkel a párbeszédet, és Bárnyi úr ennek a megerősítését ígérte. Köszönjük. Bach. Tiene un minuto y medio para su intervención. La señora... Köszönöm szépen. Tika asszonynak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr. A postai szolgáltatások liberalizációját 2011-re tervezték. Azok a tagországok, akik 2004-ben csatlakoztak az Európai Uniónak, fontos, hogy lehetőséget kapjanak a 2013-ig történő elhalasztása, hiszen speciális helyzetben lévő országokról van szó. Nagyon fontos, hogy minden polgár igénybe vehesse a postai szolgáltatásokat, mégpedig függetlenül attól, hogy hol él, heti öt napban, és ugyanolyan áron az összes tagországban, ugyan, ugyanúgy, ahogy az egyetemes szolgáltatások, az mindenkinek hozzá kell tudnia férnie. Emlékeztetnék arra, hogy ebben a válsághelyzetben a tagországok fenn kell tartaniuk a jól működő postai hálózatokat a vidéki területeken és a nehezen megközelíthető térségekben is. Az Európai Unióban a postai szolgáltatások rendelkezése bocsátása kötelezi a tagországokat arra, hogy a finanszírozási lehetőségeket rögzítsék az egyetemes szolgáltatásoknál, és ennek rugalmasnak kell lennie. A finanszírozástól nagyon sok minden függ. Nagyon fontos jó munkafeltételeket teremteni, illetve garanciákat biztosítani a munkahelyek tekintetében, a képzés, tekintetében is fontos megfelelő fizetésben részesíteni a postai ágazatban dolgozókat. A bizottságnak hatástanulmányt kell készítenie a liberalizáció kapcsán olyan tagországoknál, ahol lezárult ez a liberalizáció. Szeretnék emlékeztetni arra is, hogy a diversifikáció nagyon fontos a postai szolgáltatásoknál, illetve mindezek igazítása a digitális érához. Köszönöm szépen, Geregár képviselő. Uh, Köszönöm, elnök úr. A postai szolgáltatások belső piaca ez év decemberében kiteljesedik. A vidéki területen élők, akiket én is képviselek, illetve a postai ágazatban dolgozók Írországban és Európa szerte komoly eh, aggodalmakkal rendelkeznek. A postások az ír közéletben fontos szerepet játszanak, köszönetel tartozunk nekik ezért a fontos szerepért. Jó sokszor te kötelességükön túlmutatóan teljesítenek. Ez több mint egy általános, átlagos gazdasági eh, ágazat. Főként Írországban nagyon fontos, ahol a lakosság 40%-a vidéki területeken él. A postások, főként az idések számára Eh, az emberi kontaktust jelentik, főként az el a távoli területeken, ezért az egyetemes szolgáltatás fontosságát nem tudom eléggé hangsúlyozni, ezt a követelményt maximálisan tiszteletben kell tartani, a nemzeti szabályozók feladata lesz majd ezt felügyelni. Az Európai Bizottságnak garantálnia kell, hogy bárhol is éljenek eh, az európaiak, a hét 5 napján levelüket e, megkapják és feladhassák. a biztos úr a felhasználói párbeszédcsoport felállításáról beszélt, amelyben a fogyasztók, a szakszervezetek, a cégek és a parlament is részt vesz majd. A postai ö, e, alkalmazottak küldöttsége itt járt a házban nem olyan régen. Feladatunk őket is képviselni, de főként a polgárokat, és azt kell biztosítanunk, hogy az egyetemes szolgáltatáshoz való joguk nem sérül, mert ez évtizedekkel ezelőtt jól működött, ezért ezt fenn kell tartani. Köszönöm, Lichtenberg asszony másfél percben következik. Köszönöm szépen. Biztos úr, kedves kollégák! A megígért jobbításokról a liberalizáció kapcsán sajnos még nagyon keveset hallottunk, láttunk megvalósulni, sőt, azt látjuk képviselőként, amit legalábbis visszajelzésként kapunk a postai dolgozóktól, az alapján úgy tűnik, hogy romlik a helyzet, már most késő ezzel a témával foglalkozni, már nem garantált most sem a postai szolgáltatásokhoz való hozzáférés, ugye különösen a kis településeken, és a dolgozók körülményei sem. Sok helyen olyan mini jobokkal próbálják megoldani a postai szolgáltatások ellátását, amelyekből nem lehet megélni. Ha pedig a felhasználói oldalról nézzük a dolgot, akkor Persze lehet sikerről beszélni, mert Ö, illetve hát, ha a működtetők szempontjából nézzük, akkor lehet sikerül beszélni, mert egyre nagyobb profitokat tesznek zsebre a hirdetők, a postai szolgáltatásokkal kapcsolatba lépő cégek. Miközben mind a felhasználók, mind a dolgozók komoly nyomás alatt vannak, és a tagállamok egyre kevésbé teljesítik ellátási kötelezettségeiket. Úgyhogy biztos úr, a hatástanulmányoknak ki kellene terjedniük a konkrét helyi körülmények felmérésére, mert a választóim azt mondják nekem, hogy jelentősen és folyamatosan romlik a helyzet. Köszönjük Lichtenberger asszonynak. Most másfél percben Wills asszony kap szót. Köszönöm, elnök úr. A két lépcsős postliberalizáció elkezdődött. A bizottság azonban eddig még egyetlen egy tanulmányt sem végeztetett el, amely a postai dolgozók szociális feltételeivel foglalkozna, és a piacnyitás egyéb hatásaival. Bárnyi biztos úr, azt szeretném megtudni, hogy mikor terjesztik elénk az első ilyen témájú jelentést. Tegnap is már hallottuk, sok EU szerte dolgozó postai alkalmazott eljutatta hozzánk a véleményét, hogy egyre nehezebb, rosszabb körülmények között próbálják őket alkalmazni, márpedig a versenypolitikát nem szabad a munkavállalókra ráterhelni. Ha valóban a parlamentek és a mi parlamentünk a szegénység és a kirekesztés ellen tenni akar valamit, akkor a harmadik lépcső végrehajtása előtt szociális reformokat kell végrehajtani, az általános érdekű szolgáltatások minősége mellett az ő helyzetüket is kell vizsgálni. Moratóriumot követelünk a liberalizáció harmadik lépcsőjére, a szolgáltatásokat igénybevők és azokat nyújtók érdekében egyaránt. Tunund Hohenstein. Thun Hohenstein kollega. Nikolaj, a másfél percben. Köszönöm szépen. Nagyon fontos döntésről van szó, a postai szolgáltatások liberalizációja ez a téma. Egy olyan irányelvről van szó, amely a belső piac megvalósításáról szól. Azt gondolom, hogy ki kell állnunk amellett, hogy ragaszkodunk a megfelelő implementációhoz, mégpedig egyidejűleg az összes tagországban. Biztos úr, az ön megnyilatkozásaiból az derül ki, hogy ön szeretne az összes tagországgal együttműködni. Nagyon örülök annak, hogy a szabályozással ö, foglalkozó csoport a nyitást eredményezte. Bízom abban, hogy a konszolidáció megvalósítható. A postai piacok piacok megnyitása a független szolgáltatók felé rendkívül fontos téma. És optimizmussal nyugtáztam azt, hogy az Európai Bizottság konkrét megoldásokat keres, amely mindahhoz vezethez, hogy a független szolgáltatók továbbra is kifejthessék tevékenységüket. Nagyon örülök annak, hogy a megvalósítást folyamatosan figyelemmel kísérik. Az Európai identitáshoz megfelelő szimbólumokra van szükség, ez a, az európai himnusz, az ászló, a pénz nem. De a nulladíjas roaming szolgáltatások is ide tartoznak, illetve a postai bélyegek. Lehet, hogy ezen jó lenne elgondolkodni. Köszönöm szépen, egy percben adom meg a szót Szera Kiáni asszonynak. Vice Presidente, il completamento del mercato interno dei servizi postali a belső piac megvalósítása a postai szolgáltatások területén az év végéig nagyon fontos lépés. De az is rendkívül fontos, hogy a bizottság megfelelő hatástanulmányokat készítsen, és a kollégák ezt már korábban megemlítették. Meg kell nézni azt, hogy milyen igényeik vannak a polgároknak. A bizottság hogyan tervezi biztosítani azt a jogot, hogy a polgárok a nehezen megközelíthető hegyi területeken, vidékeken élő polgárok is hozzájuthassanak a postai szolgáltatásokhoz, levelet kaphassanak, és a bizottság hogyan tervezi mindezt garantálni. Én úgy érzem, hogy nem szabad visszaélni ezzel az irányi, irányelvel, és mindez nem fűr vezethet a szociális dömpinghez. A tagországoknak meg kell valósítaniuk mindezt, és ehhez vannak eszközeik is. Köszönöm szépen, Eszeje asszony! Köszönöm szépen, elnök úr. A postai szolgáltatások megnyitása a verseny felé nagyon sok eh, tagországban aggodalmat váltott ki, a postai szolgáltatások minőségét illetően, hogyha egy olyan ország, mint Finnország, amely területét tekintve nagy, de ritkán lakott, szintén aggódik amiatt, hogy a messzelső területeken ehhez nem férnek hozzá az emberek. A nem jövedelmező, ritkán lakott területeken a költségeket közösen kell vállalni, tehát négy olyan, négyszer olyan, illetve tízszer olyan sokba kerülnek a postai szolgáltatások ezeken a félreeső területeken, mint a városi térségekben. Fontos, hogy a szolgáltatókat is figyelembe vegyük. A verseny nem maradhat ilyen állapotban, és fair helyzetet kell teremteni eh, minden szolgáltató számára. Az egyetemes szolgáltatások eh, költségeinek megosztásáról is fontos lenne elgondolkodni. Az irányelv számos alternatívát eh, vázol fel. Az egyik az, hogy az egyetemes szolgáltatásokat adókból fizessék. Azt gondolom, hogy ez nem biztos, hogy jó megoldás a jelenlegi államháztartásokat tekintve. Ez abszurd helyzetet is eredményezhet. 100 milliárd euró egy jövedelmező állami vállalat bevétele, De fontos, hogy más vállalkozások is nyereséges üzleteket bonyolíthassanak a, a, a városi térségekben. Elképzelhető az is, hogy postai szolgáltatási díjat róvunk ki. Köszönöm szépen. Grafiás kolléga. Köszönjük. Másfél percben Fernández úr következik. Köszönöm, elnök úr. A postai szolgáltatások kulcsfontosságú kommunikációs eszközt jelentenek, amelyel hozzájárulnak a versenyképességünkhez, illetve a szociális, társadalmi és területi kohézióhoz. Éppen ezért elfogadhatatlan, hogy a vidéki, távoli, eh, eldugott helyeken élők ne részesüljenek ugyanolyan szolgáltatásban, mint a városokban élők. Mindenkinek, minden európai polgárnak joga van a jó minőségű postai szolgáltatásokhoz. Ez például Portugáliában az elmúlt években a vidéki postahivatalok számának csökkenését eh, jelenti. Éppen, hogy növelni kellene a postahivatalok számát, nem bezárni azokat. Az európai jogszabályoknak nem szabad negatív hatással lenni a postai dolgozók fizetésére, bérére és munkakörülményeire. Számunkra éppen ezért elfogadhatatlan, hogy a postai szolgáltatások nyújtására vonatkozó jogszabály következtében a profithajszolás és az ágazat ön miatt az ágazat önmagát ellehetetleníti. A városokban szerzett profit kell, hogy kompenzálja a vidéki szolgáltatás drágaságát az Európai Bizottságnak, éppen ezért mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy a jogszabályban lefektetett egyetemes szolgáltatás követelményét a gyakorlatban is végrehajtsák. Köszönöm szépen. Az utolsó hozzászólás másfél percben okon asszonyi. Monsieur le Président. Elnök úr, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! A mai modern társadalmakban a kommunikációs hatékony kommunikációs szolgáltatások nagyon fontosak a vállalkozások számára és minden állampolgár számára Európában. A postai szolgáltatási piac liberalizációja valódi kihívás ezen ágazat számára a technológiai fejlemények, a gazdasági válság, ha úgy tetszik, a történelmileg megalapozott postai szolgáltatókat nagyon is érzékeny és törékeny helyzetbe hozta. Nagyon fontos a területi kohézió, hiszen a postai szociális szolgáltatások ide tartoznak. A, közszolgáltatá- a közszolgáltatások intergrupjának alelnökeként szeretnék szólni több mint több száz postai dolgozó tegnap demonstrált Strasbourgban, mert aggódnak amiatt, hogy munkahelyik veszélybe kerülnek. Nem szabad, hogy a postai dolgozók munkakörülményei negatív irányban változzanak, és hogy ne tudjuk a megfelelő minőségű szolgáltatást garantálni. Nagyon fontos a minőség, a versenyképesség, a szabályokat szigorúan be kell tartatni, ami az egyetemes szolgáltatásokat illeti. A postai szolgáltatóknak diverzifikálni kell tevékenységüket és jövedelmi ö, lehetőségeket, befételeiket is. Mindenképpen számítunk az Európai Bizottságra, aki majd éberen figyeli, hogy ezt az ágazatot valóban hogyan kívánják fejleszteni. Ez egy nagyon lényeges, strukturális változás, hiszen beszéltünk sokat a monetáris politikai változásokról, a felügyeleti szervekről. Tudom, hogy önök nagyon fontos szerepet játszanak ebben a fontos reformban. Köszönöm szépen. Most pedig a spontán felszólalók köre következik. Sokkal több hozzászóló van, mint amennyi időnk van. Nos, azt szeretném, hogy tényleg mindenki tartsa be az egy percet, mert keves, kevés időnk van, és sokan jelentkeztek, mint mondtam. Egy perc után mindenkit félbe fogok szakítani. Először is Mikolásek úr kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök tisztelt biztos úr, kedves kollégák! 2000 2010 decemberében nagyon fontos mérföldkövet ünnepelhetünk meg a belső piac beteljesülése területén. A postai szolgáltatók számára megnyílik a piac, és ezáltal a konkurencia lehetőségei megnőnek ebben az ágazatban. A bizottság nagyon fontos innovációkat vezetett be már egy ideje ebben az ágazatban, és ez nagyon fontos. Azért, mert a nemzeti postai szolgáltatók monopól helyzete nagyon erős volt, és az oda vezetett, hogy az árak emelkednek, ennek negatív kihatása van a fogyasztókra. Én támogatom a liberalizációt, a postai piac privatizációját, megszűnnek az állami monopóliumok, és ez oda vezet, hogy csökkennek az árak, és ez a fogyasztónak csak jót fog tenni. És természetesen nem szabad, hogy hatással legyen negatív irányban az alkalmazottakra. Köszönöm szépen, Mikolásek úr. Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Én kérdéseket tettem fel a fogyasztók szempontjából várható negatív jelenségek vonatkozóan. Hogyha a postai szolgáltatások nem működnek, nőnek az árak, csökken a szolgáltatás minősége, nincs átláthatóság. Még egyszer szeretném, hogyha a bizottság ne csak az áramszolgáltatási piacot vizsgálja fel ebből a szempontból, hanem a postai szolgáltatókat is. Nézzük meg, hogy a piaci liberalizáció valóban a fogyasztók érdekeit szolgálja-e. Nézzük meg, hogy a munkakörülmények hogyan változnak. Szerintem nagyon szép dolog, dolog a liberalizáció jótékony hatásáról nagy szavakat hangoztatni, de valóban el kellene kerülni azt, hogy a postai szolgáltatóknál ne kövessük el azokat a hibákat, amelyet a többi liberalizált ágazatban elkövetünk. Nagyon fontos párbeszédet folytassunk, ahogy ezt a Kedvai úr mondta, sokkal többet várunk öntől, biztos úr. A bizottságnak valóban nem szabadna előre menekülnie. Köszönöm szépen, Tarabella úr. Harkin asszony. Köszönöm szépen. Biztos úr, ön azt mondta, hogy az irányelv végrehajtása sor a tagállamokban meg kell felelni a szociális elvárásoknak. Kérdezem én, hogy ezeket valóban tiszteletben tartják-e. Tegnap a parlamentben a foglalkoztatási iránymutatásokról szavaztunk, és a méltó munkahelyeket támogattuk. Azonban a méltó munkahelyeket elvál, elvesztették a postai dolgozók, a postai szolgáltatásokban sokkal inkább nehéz körülmények között dolgoznak a munkavállalók. Nagyon nagy aggodalmakat fogalmazhatunk meg a munkahelyek elvesztésével kapcsolatban. A Parlament és az Európai Bizottság nem ignorálhatja ezt a tényt. Én egy vidéki választókerületnek a képviselője vagyok, és tudom, hogy mennyire nehéz feladat biztosítani a postai szolgáltatásokat öt napig, öt napon keresztül. Ön a felelős ezen a területen. Egyetértek a többiekkel, valóban szükség van moratóriumra, az irányelv teljes végrehajtásával kapcsolatban az elnök elvette a hozzászóló mikrofonját. Ferreira képviselő következik. Köszönöm szépen, elnök úr! Az ágazat munkavállalói olyan helyzet előtt állnak, amelyet nekünk is be kell látnunk, és nem szabad szemet hújnunk e felől, e, e, e felett. Ugye eddig állami szektor volt a postai szolgáltatás, és ennek a liberalizációja hatással van a munkavállalók jogaira is, és ez monopolista koncentrációhoz is vezethet európai szinten. És egyes országokban ez a folyamat még csak korai fázisban van. A földrajzi elosztás, az árak, a szociális dömping és a munkavállalókra kényszerített dömping oda vezet, hogy közös intézkedéseket kell bevezetnünk ezen fontos szolgáltatás privatizációja ellen, és hangsúlyoznunk kell ennek a szolgáltatásnak a fontosságát. Köszönöm, Ferére úr! Evelyn Régner kapja meg a szót. Biztos úr, Éppen most vettem részt a jobb jogalkotás vitáján. A postai szolgáltatás liberalizációja és jó példa arra, hogy nem került volna sor a negatív következményekre, hogyha előtte lett volna hatástanulmány, és jobban végig gondoltuk volna ezt a kérdést. Az Európai Bizottság nem készített olyan tanulmányt, amely csak a postai szolgáltatások liberalizációjával kapcsolatos szociális aspektusokra koncentrált volna. Ismerik azonban a következményeket, rosszul fizetett munkavállalók, nem képzett munkavállalók, megbízhatatlan szolgáltatások, különböző árak különböző régiókban. Ezért lenne egy személyes kérdésem, elnök úr. Ön nem gondolja el, hogy ez elfogadhatatlan, hogyha a lakosság az, és a szakszervezetek akarata ellenében privatizálják a szolgáltatást. Köszönöm szépen. Presidente, sí, señor comisario, en países a la vanguardia de la libertad. Köszönöm szépen, elnök úr, biztos úr. Finnországban, az Egyesült Királyságban vagy Németországban is privatizáció előtt áll a szolgáltatás, és minden mellett garantálni kell a postai szolgáltatásokat, és legalább egy héten öt napon keresztül, és ugyanazon az áron. Emellett hatástanulmányt kell készíteni a, ennek a szolgáltatás liberalizációnak a szociális kérdésekre való hatásáról. Kérem, lassabban beszéljen, mondja az elnök, hogyha azt szeretné, hogy a tolmácsok is fordítsák. Nos, a szociális hatástanulmány és a munkahelyek minősége rendkívül fontos. Nem akarunk szociális dömpinget, kérjük Barnier úrtól, hogy mondja meg nekünk, mennyiben tud az Európai Parlament ebben együttműködni. A különböző feltételekről való információt szeretnénk kapni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Pinyáról következik. Tisztelt elnök úr, tisztelt Banyi biztos úr. A postai szolgáltatások átállása egy európai szintű szolgáltatásra egy olyan kezdeményezés, amelyet mindenképpen erősítenünk kell. Egyetértek ezzel, azonban azt szeretném, hogyha nagyon figyelmesen megnéznénk a költségeket és a reális eredményeket. Ehhez valóban az kell, hogy megfelelően elosszuk a, a postai szolgáltatásokat meg, és figyelembe kell vennünk a vidéki területeket is. Ezen kívül erősíteni kell a különböző területek közötti összeköttetést. Stabil, foglalko- stabil foglalkoztatásra van szükség a postai dolgozók számára, és megfelelő szabályozásokat kell létrehozni. A költségek nem szabad, hogy emelkedjenek, megszakította a, az elnök meglep, hogy a kérdés szerzőjének már nincs ideje arra, hogy reagáljon a kérdésekre. A Catch the Eye kapcsán arra gondoltunk, hogy lesz még időnk erre, de most Simpson úrnak adok mégiscsak két percet arra, hogy a hozzáintézett kérdésekre, megjegyzésekre reagáljon, tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Úgy gondolom, az, hogy nagyon sokan részt akartak venni a spontán felszólalásokban, az már mutatja azt, hogy mennyire fontos ez a kérdés, az Európai Parlament számára. Ezért szeretném hangsúlyozni ezt a biztos úrnak is. Meghallgattam az ő válaszát, és bizonyos tekintetben örülök annak, amit hallottam, de mégiscsak óriási aggályok vannak itt az Európai Parlamentben a postai szolgáltatások liberalizációját, illetően főként a munkavállalók a szociális körülmények miatt. A szolgáltatás körülményei, amelyeket egy egyetemes szolgáltatás fel fog higulni, fel fognak higulni a liberalizációt, illetve a magánosítást követően. Tehát nagyon fontos az, hogy ezt kifejezzük, és remélem, hogy a végső válaszában visszatér még erre a biztos úr. A második pont, amit szeretnék kiemelni, az az EFD ö, frakcióhoz kötődik, és amit az Egyesült Királyságról elmondtak. A posták bezárását, ezt összevonták, úgy gondolják, hogy ez a liberalizáció miatt van, azonban ezt elutasítom. A postai a posták bezárása az Egyesült Királyságban az Egyesült Királyság saját döntése volt. Egy olyan döntés volt, amire azért került sor, mert a brit kormány csökkentette a támogatást a posták számára, és egy közvetlen módszert alkalmazott. Ez volt a fő oka annak, hogy eh, a Royal Mail is csökkentette a posta hivatalainak számát az Egyesült Királyságban. Az Egyesült Királyság opt-outjának a lehetősége az a lehető legnevetségesebb, amit valaha hallottam. Miért? Azért, eh, mert a liberális leginkább a liberalizációt, azt legizább, igazából az Egyes Királyság kormánya szerette volna. Itt megszakították sajnos a felszólalót. Elnök, köszönöm szépen, köszönöm szépen, lejárt a felszólalási ideje, ezért le kell zárnunk ezt a vitát, és a biztos úr, bárnyi úr fogja lezárni ezt a vitát. Tessék, öné a szó. Jó. Köszönöm szépen, elnök úr. Hölgyeim és uraim, ez a vita nagyon fontos. És köszönöm szépen Simpson úrnak, hogy kiprovokálta ezt a vitát. Ha megengedi, néhány dolgot mondanék, mielőtt egy kicsit mélyebbre mennék a véleményemben. Nos, ugye mindenki objektíven el kell ismerje, hogy ez a reform, ez a nyitás a postai szolgáltatások területén nem titokban történt, nem elhamarkodottan és nem véletlenül. Demokratikus validációval, demokratikus ellenőrzéssel történt. Minden kormányot tájékoztatunk kerül. Önök közül sokan nagyon fontos szerepet játszottak. Simpson úr, hát Markus Ferber úr, egy másik ilyen kiemelt személyiség, és másokat is említhetnék. Hát itt vagyunk most. Folyamatosan vezetük be a rendszert, ugye több mint 20 tanulmány, ágazati tanulmány készült, de Young úr, nem hamarkodtuk el, nem titkolóztunk, erről szó sincs. Tarabella úr, nem előre menekülünk, a dolgokat folyamatosan, lépésről lépésre vezetjük be. Első dolog, amit én mondani akartam. Második dolog. Tudom, hogy mi van a szerződésben. Tudom, hogy mi van a szövegben. Okoni úr, Okoni asszony nagyon fontos szót említett. Én az előző alkotmány és az új Lisszaboni szerződés egyik élharcosa voltam, hogy tetszik. Én voltam felelős az intézményi reformoknak. A kohézió, a területes kohézió bekerült az új szerződésben. Nem volt könnyű. Ezek a szavak jelentéssel bírnak. Ezek benne, benne vannak a szerződésben. És ha úgy tetszik, nagyon fontos a biztonság, a védelem, a közszolgáltatások területén. Ezek olyan szavak, amelyek nagyon fontosak. A személyes meggyőződésem egy mondatban összefoglalható. Nem gondolom, hogy Európa a szabadkereskedelmi övezet egyik fajtája lenne. Ennél túlmutatok. Nem ez egy, nem egy nagy piac, egy közös térség, a gazdasági, emberi, szociális élettere. Én ezzel a meggyőződéssel érkeztem az Európai Bizottsághoz, és én ki tartok az öt év alatt, amikor az a megtiszteltetés ér, hogy ebben a funkcióban lehetek, kitartok emellett. Na most ez van a szerződésben, erről nem feledkezek be, és mindazokat emlékeztetem, akik esetleg el akarják felejteni. Nos, ami az irányelv szövegét illeti, hölgyem és uraim, őszintén, nem mondom visszaszannak és másoknak is, nem hiszem, hogy egy moratórium, egy brutális blokká, blokkás vagy blokkád hasznos lenne. Szerintem igazából a bizonytalansághoz vezetne, ami sokkal kártékonyabb a fogyasztók és a vállalkozók számára, szerintem nem lenne felelősségteljes válasz. De azt mondjuk, ugye, hogy bízunk abban, hogy előre haladunk ebben az eljárásban, remélem, hogy rendesen, jól zajlik le, az irányelv szövegéhez hűen fogunk eljárni, és a Lisszaboni szerződés szövegéhez hűen is. Okoni asszony beszélt az egyetemes szolgáltatásokról, ezek fontos szavak, fontos szavak vannak a szövegben, amelyek meg kell erősítsék az egyetemes szolgáltatásokat, az általános szolgáltatásokat. Nagyon fontos ez a szolgáltatás, és ellenőrznünk kell azt, hogy például a kompenzációs alapot hoz, hogy használják fel a belső piac területén, meg kell nézni más eszközöket is. Ezeket a szavakat sem felejtem el. A munkakörülmények kérdése ez egy nagyon fontos követemény szerepel is az irányelvben. Minden alkalommal az engedélyezésnél a postai ö, szolgáltatók ö, engedélyének kiadásánál figyelembe kell veszni. Duron asszony, Szerekini asszonyok beszéltek ezekről a kérdésekről. A harmadik postai szolgáltatásról szóló irányelvben világosan szerepel az, hogy a tagállamoknak vannak eszközeik arra, hogy garantálják a munkakörülményeket annak érdekében, hogy a szociális dömpinget elkerüljék. És a tagállamoknak kell a szubszidiaritás elvének vételével a megfelelő megközelítés kiválasztani annak érdekében, hogy garantálják a munkakörülményeket és a munkahelyek védelmét. Sok-sok példát, szót tudnék még kiemelni, amelyek úgy gondolom igencsak igényesek, követelményeket állítanak a vállalkozások, a parlament, a bizottság, a tanács elé. Ha megengedik, mondanék valamit egy olyan témáról, amely igenis érint engem. Húsz éven keresztül egy vidéki terület, egy hegyvidéki terület képviselője voltam, ahol tudjuk, hogy mennyire fontosak a szolgáltatások a legkiszolgáltatottabb és a legtávolibb helyeken élő emberek számára. Hákin asszony említette például, és mások, ami a vidéki térségeket illeti. Arra szeretnék emlékeztetni, hogyha a tagállamok nem tartják be a minimális követelményeket, akkor a bizottság minden rendelkezés álló eszközzel garantálja, hogy a tagállam igenis garantálja az alap postai szolgáltatásokat a vidéki térségekben is, a terület, területi kohézió szellemében. Látom, hogy tovább kell lépnünk, nem előre menekülünk, előre lépünk, meg kell néznünk azt, hogy a szövegben, szerződésben szereplő gondolatokat betartják-e. Nagyon fontos az értékelés, a tanulmányok, az összefoglalók készítése, és Kadawi úr, Kikau asszony, Wills asszony is említette az első tanulmányokat. Szeretném elmondani, hogy idén lesz egy első tanulmány El Kadói úr, az év végén most készül ez a tanulmány, amely elemzés készít a postai piac fejleményeiről, a legújabb trendekről, tendenciákról, a foglalkoztatás területén is. A hivatalos jelentés, amelyet nekünk kell, ugye 2013-ig szóló időszakról van szó, minden tagállamra vonatkozó jelentés készül majd, amit bemutatunk a tanácsok és a parlamentnek, ugye van egy úgynevezett felhasználói párbeszéd csoport, önök is részei ennek, a vállalkozások, a fogyasztók, a felhasználók vesznek ebben, és meghallgatják majd a szabályozó testület képviselőit, készülnek majd értékelő tanulmányok. Hölgyeim és uraim, zárásképpen elmondtam már Fonton és Duhan asszonyoknak, Szerintem legalább annyira fontosnak tartom, mint önök, azt, hogy ez az irányelv, vagy ezek az irányelvek mielőbb hatályba lépjenek méghozzá helyesen, annélkül, hogy az állampolgárokat, felhasználókat büntetnék. És ugyanannyira fontosnak tartom az objektivitást, a pontosságot, az őszintességet, az értékelések, az értékelő tanulmányok ilyen jellemzőit. Simpson úrnak egyik szavát szeretném megismételni. Igazságosnak kell lenni Európával. Ezek a tanulmányok, és ez a promóció, a vita, amelyet folytatunk ezen tanulmányok körül, nagyon fontos egy bizonyos felhasználói párbeszédcsoport. Legyünk igazságosak az Európai Unióval és a közösen hozott döntéseinkkel kapcsolatban. Amikor a postai szolgáltatások területén foglalkoztatásról beszélünk, a terjesztés minőségéről, a területi kohézióról, a szociális védelemről. Mi köszönhető az európai döntésnek? Mi köszönhető, mi a kormányok vagy a vállalkozások döntésének következménye? Meg kell mondani, hogy ki miért felelős. Nem mindenért az Európai Uniót hibáztassuk. Én ezt a munkát végig fogom vinni, éppen ezért Duron asszony Hölgyeim és uraim, Személyesen fogom elnökölni a felhasználó párbeszédjének munkacsoportjának ülését, hogy megmutassam, hogy a bizottság mennyire őszintén és teljes szívvel, lélekkel kívánja ezt a kérdést támogatni. Nagyon fontos mindenki számára a megfelelő életkörülmények. Köszönöm szépen, elnök biztos úr. Most pedig ezzel a hozzászólással lezárjuk a vitát és néhány perc múlva majd folytatjuk a szavazással. Most egy pár percre felfüggesztem az ülést. Mm, jó napot kívánok, és mindenkinek kellemes hét végét is egyben.